Akkor rátérünk a következő, a 61-es számú nyilatkozatra, amit Bita Thompson, Elizabeth Lynn, Ilda Figueiredo, Karim Delli és Jacek Protasiewicz nyújtottak be a hajléktalanokkal kapcsolatos EU stratégiával kapcsolatban. Deli kolléga kért szót majd. Itt is a szükséges többség megvolt a 123-as cikk szerint, ezért ezt a nyilatkozatot is továbbítani tudjuk, és hogy jegyzőkönyvhez mellékeljük. Deli asszony 30 másodpercben megszólalhat. Elnök asszony, kedves kollégák, meghatottan szólok önökhöz. Thomsen, Linne, Figueredo de, és Protafés kollégáim nevében is szeretnék nagyon meleghangú köszönetet mondani azért, hogy a 60 es nyilatkozatot támogatták. Az Európai Bizottság a mai napon zászlós kezdeményezéssel áll elő a szegénység ellen, a kirekesztés ellen, és hogyha most ezt a nyilatkozat is közé tesszük, akkor ez egy nagyon erőteljes üzenetet intézhet az Európa Bizottsághoz és a tagállamokhoz is itt az ideje, hogy fellépjünk, és konkrét ajánlásokat tegyünk és valósítsunk meg. Legyünk éberek 2015-ig. Érjük el azt, hogy addigra senki sem aludjon az utcáinkon. Kellemes ünnepeket kívánok és boldog új évet. Köszönöm szépen. Grazie. Köszönjük szépen. És a kolléga kért még szót. Eh oui. Euh, au nom de mes trois Három kollégám nevében Kennen asszony, Szárbú kollega közöm és Davis kollega nevében szeretnék nagyon meleg hangú köszönetet mondani annak a 410 európai képviselőnek, akik köszönetet mondottak és aláírták az írásos nyilatkozatot, amelyben azt igényeltük, hogy erősítsük meg a cápák védelmét. Mint tudják, egy olyan állatfajról van szó, amely rendkívül sérülékeny, és amelyet lemészárolnak a tengerenkben, levágják az uszonyaikat, és a megcsonkintások ott, ö, után ott hagyják a döglött bálnákat a tengerben. Köszönöm szépen, hogy aláírták ezt a nyilatkozatot. Ez egy nagyon erőteljes jelzés lehet a bizottság felé azért, hogy erősítse meg a védelmi intézkedéseket. Grazie. Köszönjük szépen. Akkor rátérünk a szavazásra. Eléggé hosszú szavazás várható. Kérem a kollégákat, hogy koncentráljanak. De még a szavazás előtt